Szólítsuk Szerbiát, hogy ne hagyja el a reformok útját, és gyorsan vegye fel a konkrét tárgyalásokat a csatlakozásról. Elnök, köszönöm szépen, miniszter úr. Az állásfoglalás tervezett kapcsolatos vitát lezárom, és rátérünk napirendünk következő pontjára. Ez pedig a tanács és a bizottság nyilatkozatai, bővítési jelentés Koszovóra vonatkozóan, és mindjárt meg is adnám a szót Nikolaj Valmen miniszter úrnak a tanács képviseletében. Parancsoljon! Mr. President. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek, biztos úr és Lunacek jelentéstevő úr. Ami Koszovót illeti, egyértelműen azt mondhatom, hogy optimista vagyok, a 2011-es Progress Report óta kialakult helyzettel kapcsán. Február 28-án a tanács következtetéseket adott ki, és ez is tükrözi, hogy Szerbia és Koszovó milyen előrelépéseket tett az EU által segített dialógus során. Hogy önök is tudják, decemberben a tanács üdvözölte Koszovó kötelezettségvállalását az európai agenda mellett, és a vízum, a kereskedelem, az igazságszolgáltatási rendszer kapcsolatban erőfeszítéseket tett, illetve az EU integrációs nemzeti tanács témájában is. Valamint a tanács üdvözölte a Ibar folyó déli részével kapcsolatos integrációt. Ugyanakkor nagyon nehéz eh, választási évben a reform végrehajtása, és nem is sikerült ez teljes mértékben. Az, a választási folyamat hiányosságait orvosolni kell. A Koszovót arra is fölkértük, hogy az IMF-fel együttműködve a költségvetési helyzet és, helyzetét javítsa, Különösen a közigazgatás megerősítésére gondolok, reformok kialakításáért vagy jogállamiság megerősítésére. Szükség van arra, hogy a szervezet bűnözést, illetve a korrupciót, korrupcióval felvegyék a harcot, illetve az igazságszolgáltatási reform területén, valamint a szólásszabadság védelme területén is erőfeszítéseket kell, kell tenni ennek az országnak, és egy hosszú távú napirendet, egy hosszú távú programot indított el a tanács Észak-Koszovó témájában. Fontosnak tartjuk azt, hogy megfelelően folyjon az, az EU által segített Belgrád-Pristina dialógus. Ez mind Szerbia, mind Koszovó szempontjából rendkívül fontos. Azt kérjük mindkét féltől, hogy konstruktívan működjön együtt különböző témákban, például a vámügyek kérdésében, illetve az integrált határátkelési rendszer fenntartásának témájában. Ezt mind Belgrádban, mind Pristinában üdvözölték, illetve előrelépések is történtek, valamint nagy politikai bátorságról tett tanúbizonyságot mindkét főváros. Ez pedig egy nagyon pozitív fejlemény, amely jól mutatja a bővítési folyamat hatását, hatalmát, a reformok elősegítésére. Ugyanilyen fontosnak tartjuk azt, hogy az Európai Unió reagált ezekre az erőfeszítésekre. A vízum témájában 2012-ben párbeszédet indítottunk, és a bizottság egy strukturális dialógust kíván elindítani a jogi, jogállamiság témájában, valamint egy megvalósíthatósági tanulmányt a stabilizációs és társulási megállapodás témájában az EU és Koszovó között, ezek pedig nagyon fontos ösztönzők. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, biztos úr! Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy Koszovó jövője az Európai Unióban van. A Belgrád és Pristina közötti megállapodás megvalósítása Szerbiát és Koszovót közelebb hozzák majd az Európai Unióhoz vezető úton. Ugyanakkor nagyon sok kihívás vár még erre a két országra, Koszovó vezetésére, a hazai fronton is. Itt az Európai Unió készen áll arra, hogy támogatást nyújtson. Nagyon remélem, hogy több forrást tudunk majd biztosítani, illetve kezdeményezéseket Brüsszelből ugyanúgy az EUSR, illetve delegáció vezetés is segíteni tud majd, amely egy pár hete működik. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most a bizottság nevében Füle biztos úr kap szót. Members. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, miniszter úr. Nagyon köszönöm, hogy meghívtak a Koszovóval kapcsolatos vitára. És Megköszönöm azt is, hogy támogatták a bizottság Koszovóval kapcsolatos munkáját. Ezt megerősíti az a jelentés, amelyről most itt vitázunk a mai napon. Nagyon hálás vagyok a kiváló munkáért is, amelyet Lunácsek asszony az előadó végzett. Nagyon kiegyensúlyozott ez a jelentés, és széles támogatottságot is kapott. Én most értem vissza egyébként koszovói utamról. Kedden vettem részt azon az első ülésen, amelyen az Európai Integráció Tanácsa ült össze. Azért hozták létre ezt a tanácsot, hogy legyen egy olyan fórum, ahol meg tudják vitatni a Koszovó európai útjával kapcsolatos kérdéseket. Hangsúlyozták, hogy elengedhetetlen az, hogy a tanács támogassa, a tanácsot támogassa valamennyi politikai párt, a politikai élet valamennyi szereplője ezt a tanácsot a lehető legszélesebb konszenzus kell, hogy segítse a munkájában, tehát társadalmi konszenzus kell, hogy övezze a tanács munkáját, és széles támogatást kell élveznie, valamennyi politikai erő és valamennyi közösség részéről. Csak így tudja Koszovó azokat a lépéseket megtenni, amelyek Európa felé vezetnek. Az európai integrációhoz elkötelezettségre van szükség, és a koszovai társadalom támogatására is. A folyamat jellegéből adódik ez, hiszen az európai integráció mindig is inkluzív folyamat volt. Tisztelt képviselők, mit tehetünk, hogy Koszovót támogassuk az Európához vezető úton, az integráció útján? Február 28-ai általános ügyek tanácsa megerősítette a bizottság azon szándékát, hogy megvalósíthatósági tanulmányt indít a stabilizációs és társadalmi megállapodás megkötését érintően. Ez azt hiszem új korszakot jelez az EU-Koszovó kapcsolatokban. A tanács támogatása Koszovót az európai politikai keretek között horgonyozza le. És ez azt jelenti, hogy szerződéses kapcsolatokat fogunk létrehozni Koszovó és az Unió között. A megvalósíthatósági tanulmánynak az a célja, hogy átfogó, mélyreható elemzést végezzünk, hogy megtudjuk Koszovó mennyire áll készen a tárgyalásokra, és meg tudja-e valósítani a stabilizációs és társulási megállapodás kitételeit, hiszen ez a jogalapja az Európai Unió és a Nyugat-Balkán országai között fenntartott kapcsolatoknak. Mindez természetesen ugródeszka is a későbbi tagsághoz. A tanulmány a politikai, gazdasági és jogi aspektusokra fog összpontosítani, amikor Koszovó felkészültségét vizsgálja egy ilyen megállapodás megkötésére. Az én koszovói látogatásom is egyébként a munka kezdetét jelezte. A megvalósíthatósági tanulmány beindítása egyébként egy fontos kulcselem az Európai Unió stratégiájában. Igen, ambiciózus célkitűzéseink vannak Koszovót illetően, és erre már voltak felhívtuk a figyelmet. Reméljük, hogy a vízumliberalizációs úti tervet ki tudjuk majd adni, közé tudjuk tenni még tavasszal. A második dolog, nem sokára újra benyújtjuk majd a javaslatunkat, amely keretmegállapodásra vonatkozik. Ez a megállapodás lehetővé tenni, hogy Koszovó részt vehessen Európai Uniós programokban. Harmadsorban pedig májusban fog beindulni a strukturált párbeszéd a jogállamiságról. Negyedsorban támogatni fogjuk Koszovó kérelmét, tagságra vonatkozó kérelmét a rekonstrukcióra és fejlesztésre vonatkozóan, amint Koszovó ezt benyújtja. Tehát inkluzív, hosszú távú megközelítést alkalmazunk Koszovó északi térségére vonatkozóan is. Hadd zárjam azzal, hogy megerősítem Európa, az Európai Unió elkötelezettségét Koszovó irányában. Az elmúlt hetekben azt hiszem megmutattuk, hogy nem csak üres szavakról van szó, hanem mindezt konkrét tettek is igazolják a bizottság együttműködik Koszovóval. A 2012-es év a lehetőségek éve kell, hogy legyen. Én remélem, hogy számogat, számíthatok a parlament támogatására, hogy ezeket a gondolatokat a valóságban is megvalósítsuk. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig áttérünk a különböző frakciók hozzászólóira. A következő hozzászólónk két percben. Ulrike Lunacek a Zöldek frakciója nevében parancsoljon. Thank you, President. Also to you, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Füle biztos úr, illetve az elnökséget is üdvözlöm. Koszovó állampolgárainak határozott jelzést kell adnunk, hogy a független Koszovó jövője az Európai Unióban van. A jelentés elismeri az EU erőfeszítéseit az előző hónapokban, években, ez pedig egy nagyon fontos lépés Koszovóval való kapcsolataink során. A vízumdialógus, illetve az úti terv, ahogyan Füle úr is utalt rá, most a tavaszban, tavasz során fog életbe lépni. Belgrád és Pristina, Koszovó, illetve Szerbia közötti párbeszéd pozitív eredményeket hozott. Ennek folytatódnia kell a szerb választásokat követően. Nézzük, milyen eredményeket várunk regionális együttműködés kapcsán. Koszovó a nemzetközi szervezetekben részt vehet saját nevében, illetve van egy határátlépés kapcsán történt megállapodás, amely első észben kétoldalú megállapodás a két állam között. Az ezért ennek ellenére azt kérem Szerbiától, hogy írja alá ezt a megállapodást, ahogyan megígérték. A megvalósítási tanulmány tegnap indult útjára, hogy hallottuk a biztos úrtól. Ez az első lépés a stabilizációs megállapodás felé. A jelentésem azt kéri az Európai Uniós tagállamoktól, hogy ismerjék, ismerjük el az előrelépéseket, hiszen ezzel hatékonyabbak az EU erőfeszítései. Ugyanakkor vannak még kihívások Koszovón belül, a korrupció, a szervezett bűnözés elleni harc, illetve a működő gazdaság kialakítása, a szociális fejlődés elérése, hogy mindenki érezze és fölvállalja a közös jövőt. egy Alkotmányos reformokra van szükség, illetve a csalások visszaszorítása, jogállamiság, médiaszabadság, még nagyon sok terület van, ahol eredményeket kell elérni északot illetően. Azt kérjük, hogy az északi szerbeket kell foglalkozzon a kormány, illetve megfelelő autonómiát biztosítson az önkormányzatoknak, illetve azt kerjük Szerbiát, hogy ne tartson helyi választásokat északon, amely a nemzetközi szabályokba ütközne, és a 1244-es állásfoglalás, illetve határozatnak sem felelne meg. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy támogatni tudják ezt a jelentést módosítóimmal együtt, amelyeket azért kellett beadnom, mert a bizottságban két hónappal ezelőtt szavaztunk, azóta már nagyon sok minden történt. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig két percben a néppárt nevében Ben Poszelt. Köszönöm szépen, ebben az évben száz éve van, hogy az első balkáni háború ahhoz vezetett, hogy a szerb király csapatai elfoglalták Koszovót. A Carnegie alapítványnak és az osztrák szociáldemokrata Leo Franlitnak a alap, ö, dokumentumaiban ez megfelelően dokumentálva van, akkor ö, nem került arra sor, de Milosevic megpróbált tömeggyilkosságot elkövetni a kisebbségeken. Most az a feladatunk, hogy demokratikus európai államot építsünk fel. Nagyon nagy teljesítményt ért el ebben Szerbia, nagyon nagy nehézségek ellenére. Tehát fontos feladatunk, hogy támogassuk a további úton Szerbiát. Én azt kell, hogy mondjam, hogy Szerbiának a csatlakozását támogatom. Vasárnap ezért ellátogattam Szerbiába, de Koszovó számára is igazságosságot kívánok. Szerbia megkapta a tagjelölti státuszt, ugyanakkor öt Európai Uniós ország még nem ismerte el Koszovót, ennek változnia kell. Koszovóban garantált kisebbségi jogok vannak. Fentartott mandátumok a kisebbségek számára a koszovói alapítvány rendelkezésének megfelelően a szerbiai választások után fennáll az a veszélye, hogy a szerbiai parlamentben az albánoknak egyetlen képviselője sem lesz. Jól lehet Koszovóban a szerbeknek van alelnöke, és alelnököt adnak a koszovói parlamentben is. Éppen ezért azt gondolom, hogy itt eh, mindenképpen oda kell figyelnünk értelmes, hideg fejjel kell megoldásokat keresnünk, hogy hogyan tud mindkét ország csatlakozni az Európai Unióhoz. Belgrád és Pristina között kilenc egyezmény született. Ezek közül a legfontosabbakat ugyanakkor még nem írták alá, és kettőt még kettőt ugyan végrehajtottak, többit nem. Tehát tetteket akarunk, és nem csak ígéreteket, és jó lenne, hogyha ezek a tettek már a szerb választások előtt megtörténnének, és nem akarjuk azt látni, hogy csak utána nem akarjuk Koszovó megosztottságát, nem akarjuk a status quo kapcsolatos kérdés újranyitását, hanem egy európai fejlődést akarunk ott is, egy új európai demokrácia kialakulását. Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk a szocialisták nevében, Pierre Antonio Pont Pancéri. Köszönöm szépen, elnök úr. Lunacek asszony valóban nagyon jó munkát végzett. Azt hiszem, hogy a demokrácia megerősítése Koszovóban jelentős tényező. A mostani célunk az az, hogy ösztönözzük a hatóságokat, a pristinai hatóságokat, hogy a parlamenti politikai erőkkel együtt demokratikus reformokat hajtsanak végre. Olyan reformokat, amelyeknek segítségével sikerül modernizálni az országot, és a politikai, a civil és a gazdasági életben új szakasz nyílhat meg. Nagyon sok problémával kell még szembenézni, erre a tanács emlékeztetett. És ezekkel a kihívásokkal határozottan erővel kell szembenézni, de a szükséges összefogás kell a koszovói hatóságok részéről, koherens megközelítés kell nem tehetünk más, mint hogy üdvözöljük azt a történelmi megállapodást, amelyet Belgrád és Pristina kötött a regionális együttműködés témájában illetve Koszovó képviseletére vonatkozóan a regionális fórumokon. Mindez az egész Balkán térség, nyugat-balkáni térség stabilitását segítheti elő, és nagyon fontos az Európai Unió számára is. Pontosan itt egyébként emlékeztetett erre Füle biztos úr, hogy nagyon pozitív az a tény, hogy az Európai Bizottság megvalósíthatósági tanulmányt indít a stabilitási és társulási egyezmény megkötésére vonatkozóan, megalapodás megkötésére vonatkozóan. Azt hiszem, hogy ha ez sikerül, akkor a szerb és koszovói kapcsolatok is javulnak, közelebb kerül ez a két ország az Európai Unióhoz is. De ez abban is segít, hogy a különbségeket le tudják küzdeni és hogy azok az országok is, amelyek még nem ismerték el Koszovó függetlenségét meg tudják ezt tenni. Tehát ezt a munkát az Európai Uniónak el kell végezni, de természetesen a koszovai hatóságoknak is fontos feladata van azért, hogy a célkitűzéseket el tudjuk érni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Képviselő úr, a következő hozzászól a liberálisok demokraták nevében Kacsin kolléga. Köszönöm szépen. Tanácsbizottság, tisztelt kollégák! Szeretnék gratulálni Lunacek asszonynak, egy jó és kiegyensúlyozott jelentést készített. Végre koszovói állampolgárok jó híreket kapnak Brüsszelből. A láthatósági tanulmány, a megvalósíthatósági tanulmány úgy elindult már, illetve a vízummal kapcsolatos erőfeszítések is. Szükségük van vízára vízumra, hogy a Schengeni területen belül utazni tudjanak, és ezt, ezt meg kell szüntetnünk. Koszovó Szerbiával párbeszédet folytat, jó hiszeműleg, és ezt a konstruktív megközelítést üdvözölnünk kell. A Belgráddal történő párbeszéd Koszovó érdekét szolgálja, az állampolgár a gazdaság érdekét. Mindkét félnek folytatnia kell a párbeszédet, és teljes mértékben meg kell valósítani a megállapodást. Azonban a szerb, északi szerb közösség illetve az Ibar folyó déli részén élő közösségek között is párbeszédre van szükség. Egyre nagyobb a szakadék a szerb közösség ezen két része között, és ez a koszovói ö, szerbek számára nagyon megnehezíti az életet. Ugyanakkor Pristinának meg kell szólítani az északi szerb közösséget, és ö, a integrációjukat kell ösztönözni. A nem szabad nem szabad azt a hitet ápolgatniuk, hogy az északi rész eh, Szerbiához fog tartozni, hiszen hogyha nem, ez nagyon nehéz lenne, hogyha nem változtatják meg a tagállamok a Koszovó függetlenséget illető véleményüket, és ez eh, külpolitikai kötelességünk is, ami azonban nagyon fontos Koszovó jövője szempontjából, az az, hogy Pristina önmagával is párbeszédet folytasson, hiszen a korrupció és a szervezett bűnözés nagymértékben terheli az országot, sok még a teendő ezen a területen. A konkrét eredmények hozhatják csak meg a stabilizációs és társulási megállapodást, a koszovói vezetők lépései tehát rendkívül fontosak lesznek. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig az Európai Baloldal, Egyesült Baloldal nevében, Angurakis kolléga egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az az állásfoglalás, amely az Európai Unió imperialista politikáját folytatja, monopóliát próbál megvalósítani a Balkán térségben egy gazdasági válság idején. Több, piacokat, több piacot akar az Európai Unió magának, és kapitalista átalakítást kényszerít ki a régióban. A koszovói munkanélküliségi irátát csak rontjuk, a szegénység nőni fog, és tönkre megy az ország. Az észak-koszovói lakosok ellenzik a NATO erőinek a jelenlétét. Az Európai Unió a Hulex, a KFOR, és még a legnagyobb amerikai bázis jelenlétét is támogatja. Egyfajta kis protektorátust akarunk itt kiépíteni, egy piszkos háborúnak az eredményeképpen, amelyet a jugoszláv népek ellen folytatunk Arra kényszerítjük ezeket az embereket, hogy fogadják el az országuk szétdarabolását, hogyha az EU-s csatlakozási tárgyalásokat meg akarják kezdeni. Pandora szelencéjét nyitjuk itt ki, hölgyeim és uraink, az etnikai különbségek egyre élesebbek lesznek, szeparatista mozgalmak erősödnek fel, és az a veszély is fennáll, hogy háború fog kitörni ebben a térségben. Olyan Európát szeretnénk, ahol béke uralkodik, ahol az emberek jól tudnak élni, ez csak az Európai Unió romjain következhet be. Köszönöm szépen képviselő, a következő hozzászólónk az EFD frakció nevében, Provera kolléga. Dziękuję, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Koszovó egy olyan ország, amely komoly strukturális problémákkal néz szembe. Ez látható a jelentésben is. A korrupció nagyon elterjedt, az igazságszolgáltatási rendszer sajnos nem felel meg egy demokratikus országnak a közigazgatás nem hatékony, és hiányoznak a e, tájékoztatási eszközök szabadságai, a kisebbségek védelme nem megfelelő, a kulturális és vallási hagyományokat nem tartják tiszteletben, a gazdaság nagyon gyenge, a környezetvédelem pedig e, még gyengébb. Ehhez jön az elterjedt bűnözés, a fegyverkereskedelem, az emberkereskedelem, a kábítószerkereskedelem. Ez, e, ezekre mind fényderítettek nemzetközi vizsgálatok. 2010-ben a tanács elítélte a szerv, az illegális szervkereskedelmet és egyéb illegális tevékenységeket, illetve az elnök részvételét ebben. Ezt láthatjuk, hogy nagyon messze vagyunk az integrációtól, akkor is, hogyha a szociális és demokráciai, demokratikus fejlődésében támogatnunk kell Koszovót. Köszönöm szépen. Most pedig a politikai frakciók nevében Poszelt úr Provera úrhoz feltesz egy kérdést. Kérdezem Provera urat, hogy elfogadja-e ezt a kérdést. Igen, akkor parancsoljon. Köszönöm szépen. Provera urat arról szeretném megkérdezni, hogy tudja-e, hogy Marti úr az Európa Tanácstól, annak parlamenti közgyűlésétől és külügyi eh, bizottságától egyáltalán semmilyen bizonyítékot nem tudott szolgáltatni a szervkereskedelemre vonatkozó állításaira, tehát ezt jól ki kell vizsgálni, de egyetlen egy bizonyíték sincsen, és nem tudom, hogy Provera úr tisztában van-e ezzel. Köszönöm szépen. Fél percet adok a válaszra Provera úrnak. Elnök úr, én tudom, hogy az Európa Tanács vágya 27 eh, esetet sorolt fel Tácsi elnök úr érintettségére vonatkozóan, és ezeket az információkat egyébként a BBC is átvette. Én nem vagyok joghatóság, és nem az én feladatom egyébként, hogy jogi szempontból értékeljem a felelő, az érintett felelősségét. De hát az Európa Tanács vágya azt hiszem nagyon súlyos, egy független testületről van szó, és ezt érdemes lenne figyelembe venni. Köszönöm szépen. Most pedig következnek a további hozzászólók. Az első Krisztóf Lisek parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Annyit mondhatok, elnök úr, illetve biztos úr, hölgyeim és uraim, a jelentéstevő által készített anyag egy kiegyensúlyozott dokumentum, amely megérdemli a támogatást. Ez a jelentés bizonyítékul szolgál a jelentéstevő nagyon jól látja, hogy mi történik Koszovóban. Egyáltalán nem könnyű ez a kérdés, nem könnyű terület, és nagyon nehéz kihívás lesz ez az Európai Unió, illetve az egész nemzetközi közösség számára, hiszen nem csak minket érdekel ez a régió, nem csak mi vagyunk érdekeltek az ország helyreállításában, reformálásában. Azt kell, hogy mondjam, hogy üdvözlöm azt, hogy a jelentés kimondja, Koszovó nagyon sok erőfeszítést tett az újjászervezés területén, illetve az igazságszolgáltatási rendszer kialakítása területén intézményeket hozott létre, amelyekre szükség van azonban. Szeretném felhívni a figyelmüket egy konkrétumra, hogy mi történik Koszovóban és Koszovó sikere példa lesz más országok számára is, hiszen ez mutatja majd, hogy az Európai Uniós politikák hatékonyak-e vagy sem. Nagy példa lesz ez, fontos példa az egész régió számára. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Maria Moniz de Okizászony. Köszönöm szépen, elnök úr. A szocialista frakció nevében azt szeretném elmondani, hogy az Európai Unió konstruktív hozzáállása Koszovó esetében mégiscsak a helyzet javulásához vezetett. Ez jó az Európai Unió és Szerbia közötti közeledés szempontjából és az egész régió stabilitása szempontjából is. Hogyha az Európai Unió egy emberként állt volna a pártok mögé, nem állt volna egy emberként a pártok mögé, akkor ezt nem értük volna el. Most egy olyan párbeszéd jött létre, amiben úgy Koszovó, mint Szerbia részt vesz. Éppen ezért az a megállapítás nem jogos a jelentésben, hogy a Koszovót eh, nem elismerő Európai Uniós tagállamoknak el kell ismerniük Koszovót. Ugyanis azok a megjegyzések, amelyek Koszovónak a implicit elismerésére céloznak ezen országok által, azok sem megalapozottak a gazdasági helyzet rossz, terjed a szervezet bűnözés és a korrupció. És ezeknek a megszüntetése sokkal fontosabb kérdés, mint a korrupció megszüntetése. Most Eduard Kukan kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm az előadó asszonynak is a munkáját. Koszovó azt hiszem a kihívások és lehetőségek korszakával találta szembe magát. Én támogatom a bizottság által és a tanácsal által készített napi rendet az idei évre. A megvalósíthatósági tanulmány, a vízumliberalizációs párbeszéd, az EU-s programok, azt hiszem konkrét lépések, olyan lépések, amelyekre nagy szükség van, sürgősen szükség van ezekre most. Az Európai Uniónak tehát be kell fektetni ebbe a napi rendbe, meg kell valósítania ezt ahhoz, hogy hiteles legyen. Természetesen konkrét kézzelfogható eredményeket várunk a koszovói hatóságoktól is. Tehát igazságügyi reformok, közigazgatási reformok, és talán a legfontosabb a jogállamiság megerősítése, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem. Szeretném ösztönözni Koszovót arra is, hogy folytassa a Szerbiával megkezdett párbeszédet, hogy konkrét eredményeket tudjon biztosítani a lakossága számára, és hogy normalizálni lehessen a koszovói Szerbia közötti kapcsolatokat. Én azt is gondolom, hogy a koszovói nemzetgyűlés képviselői, ugyanúgy, mint mi itt az Európai Parlamentben, rendszeres tájékoztatást kell, hogy kapjunk erről a folyamatról és az eredményekről. Végül pedig Koszovónra igen kemény munka vár, de biztos vagyok benne, hogy ez javítani fogja az életkörülményeket, és közelebb fogja hozni Koszovót az Európai Unióhoz, végül pedig majd a tagság lesz az eredménye. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig egy percre Fajon asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt tanácsi képviselő, tisztelt biztos úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak egy olyan ország támogatásáért, amelynek nincsen szerződéses kapcsolata az Európai Unióval, és nagyon is izolált helyzettel rendelkezik a régióban. Az állampolgárok még mindig nem látják a vízummentességhez vezető alagút végén a fényt. A Koszovó most határ időket kaphat a vízumliberalizáció végrehajtására. Nagyon sok ugyanakkor a munka, amit még addig el kell végezni. A Szerbiával folytatott párbeszédet is előrelépésre kell vinni. Koszovónak csak a teljes körű elismerése vezethet az élet normalizálódásához. Ott a régióban tudom, hogy a bizottság egy megvalósíthatósági tanulmányt fog ezzel kapcsolatban elvégezni. A fiataloknak munkahelyre van szükségük, éppen ezért támogatni kell ezt, és támogatni kell a korrupció, a szervezett bűnözés elleni fellépést is mindenhol, nem csak a Nyugat-Balkánon, mindenhol tisztességesen fel kell lépni ez ellen. Elnök, köszönöm szépen, az utolsó hozzászóló Fleckenstein kolléga. Elnök úr, kedves kollégák, a Belgrád és Pisna között zajló megbeszélések az első sikert jelentik eh, itt Brüsszelben éppen ezért, eh, azt kell, hogy mondjam, hogy ez bátorságra is van szükség. Tacsi eh, miniszterelnök és Tadics elnök részéről el kell ismernünk az ő bátorságukat, hiszen ez az első lépés, ami előfeltétel a pozitív fejleményeknek. Ugyanakkor most rajtunk is múlik a dolog. Meg kell mutatnunk a koszovói embereknek, hogy komolyan gondoljuk a dolgot, és támogatjuk Malmström biztost abban a kötelezettségvállalásában, liberalizálja a vízum helyzetet, és támogatjuk Füle biztos urat a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében, ami a stabilitási és társulási egyezményt illetni. Mindenképpen számíthatnak a szolidaritásukra, hogyha nekilátnak ehhez a munkához. Ugyanakkor egy dolgot innen is el kell mondanunk, ez érvényes a múltra és a jövőre is érvényes kell, hogy legyen. Mind a két oldalnak tudnia kell, hogy csak közösen, illetve az Európa, illetve egymással párhuzamosan közeledhetnek az Európai Unióhoz, egyik sem közeledhet a másik kárára, ebben nem fogunk részt venni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Képviselő úr, most pedig a spontán hozzászólások ideje jön. Sergio Szilveszter is egy percben először. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Lunacek asszonynak a munkát, és gratulálok neki. Hatalmas kihívások előtt állunk, de hatalmas lehetőségek is várnak Koszovóra. Azt hiszem a tanács által javasolt napirend a jó irányba ment, és támogathatjuk ezt, támogatnunk kell ezt nagy optimi, nagyon optimista vagyok, látva az előrelépéseket, amelyeket Koszovó tett az elmúlt években. Ha visszagondolok néhány évvel ezelőttre, mondjuk 10-15 évvel ezelőttre, és látom azt a helyzetet, hát ahhoz képest nagy változások történtek, komoly lépéseket tett Koszovó. És ezért a pristinai kormányt bátorítanunk kell, de persze minden politikai, demokratikus politikai erőt bátorítanunk kell, hogy a reformok útján haladjanak előre, támogassák az európai integrációt, az igazságügyi reformokat valósítsák meg. És ez az az út, amely vár ránk két okból is, két célból. Az egyik, hogy a demokrácia minőségét javítsuk, a koszovóiak életkörülményeit javítsuk, közelebb hozzuk őket Európához, és a végén aztán Koszovó tagállam lehessen. Azt hiszem, ennek a fiatal demokráciának Európa támogatására van szükség, ez kiérdemelte. pan e, Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk Ramon Treuva. Moltes Gràcies, señor president. Dear colleagues, the Catalan Tisztelt kollégák, a katalán liberális párt, amelyet képviselek, támogatja Koszovó Európai Unió csatlakozását. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy még itt a parlamentben az Európai Unió bővítéséről beszélünk, öt olyan ország van, tagállam, amely még nem ismerte el Koszovót, mint független államot. Az egyik ezek közül Spanyolország. Azt kérem az európai intézményektől, hogy nyomást gyakoroljon Spanyolországra, hogy ismerje el Koszovó függetlenségét. Az Európai Unió nem fogadhatja el ezt a hihetetlen demokratikus deficitet saját tagállamain belül. Ezen kívül üdvözlöm azt, hogy Montenegró az európai integrációs útjára lépett 2006-os függetlensége után. Az Európai Unió mindig is tiszteletben tartotta a szabadságot és a demokráciát. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk Zuber asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Újra és újra azt hallottuk, hogy Koszovó egyszerűen függetlenné nyilvánította magát egyoldalúan. Ez egy olyan tény, amit mindenképpen pellengére kell állítanunk hiszen a határait többé-kevésbé önkényesen állapította meg, és ez az ENSZ kártájának megsértése egy jogellenes lépés, amit, a Koszov, amit Koszovó tett, és ez sérti egyben a nemzetközi jogot is. Tehát itt egy művi államról van szó, amit most viszonylag sok ország elismert. De az Egyesült államok is közreműködött ebben, és az EU e, is e, segítő kezet nyújtott, katonai erőket küldött ennek támogatására. Ez a Koszovótól érkező egy oldalú függetlenségi nyilatkozat egy olyan helyzetet okozott, amely gazdaságilag ebben a régióban tarthatatlan. Jaroszláv Paska. Köszönöm szépen a következő hozzászólónk Jaroszláv Paska. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, tisztelt miniszter úr, a 2003-as döntést tiszteletben tartom, amely kilátásba helyezte valamennyi balkáni országnak az Európai Uniós tagjelölti státusz. Ugyanakkor Hashim Tachi kormányával szembetett ígéreteknek a teljesítése az emberiség és az igazságosság alapelvének megsértését jelenti számomra. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése is utalt a Drenica csoport által elkövetett bűncselekvényekre, amelyeket amelyek az albán lakosságot sújtották. Gyilkosságok, megfélemlítések történtek, és a tanúk azt mondták, hogy az ENSZ-nek a missziója ott a helyszínen nem volt képes megakadályozni ezeket a bűncselekményeket és betölteni a szerepét a felszabadító hadsereg tagjai is bűncselekményeket követtek el. Éppen ezért az Európa Tanács összes felvetését előbb ki kell vizsgálni, és gondoskodni kell arról, hogy ne olyanok vezessék az országot, akik súlyos bűncselekményeket követtek el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Páska kolléga, a következő hozzászólónk, Diaz Temera kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Én mindig is szolidáris voltam Koszovóval. Amikor az emberek a menekült táborokba kerültek, akkor az én hazám is befogadott néhány menekültet és szolidaritásról tett tanúbizonyságot. Ma még mindig azt látjuk, hogy Koszovó komoly problémákkal küzd, a korrupció, jelen van a szervezetbűnözés, és azt hiszem bőven van mit javítani a közigazgatásban is, illetve a sajtószabadság, a szólásszabadság biztosítása terén. Tehát most Koszovó még nem teljesíti annak a feltételeit, hogy független állam lehessen, vagy az Európai Unió tagállama.

Köszönöm szépen. Utolsó hozzászólónk a spontán hozzászólások körében. Bilbao Barandika asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Spanyolország nem ismeri el Koszovót, és nem támogatja Koszovó integrációját. 2010. július 22 én a Nemzetközi Bíróság ugyanakkor kinyilvánította, hogy Koszovó függetlenségi nyilatkozata nem minősül a nemzetközi jog megsértésének. Koszovó a szerb csapatok 1912-es elfoglalása előtt már független ország volt. Ez egy volt Jugoszláviához tartozó terület, amely a Milosevic rezsim áldozatává vált. A nemzetközi népközösség, nemzetközösség feladata, hogy kiálljon a Milosevic rezsim áldozatai mellett. Meg kell állapítanunk, hogy vannak olyan nemzetek, Eh, amelyeknek még nem biztosították a teljes körű jogot. Spanyolország a 20. században kinyilvánította, hogy a nép akarata képezi a demokrácia alapját. Éppen ezért kérem, mondja el biztos úr, hogy mit, helyz, mit tart a koszovói helyzetről jelenleg. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Füle biztos úr kap szót. Mr. President, uh, honorable. Tisztelt elnök úr, Miniszter úr, hölgyeim és uraim, nagyon hálás vagyok a lehetőségért, hogy eszmecserét folytathattam önökkel az Európai Unió Koszovó kötelezettségvállalásairól, és köszönöm a bizottsági támogatást, a bizottság támogatását, miszerint Koszovót közelebb hozhatjuk Európához. Gondolok itt a megvalósítási tanulmányra is. A következő hónapok során elemezni fogjuk, hogy Koszovó mennyiben áll készen a stabilizációs és társulási megállapodás lezárásához. Ez megerősítené azt, hogy Koszovó csatlakozon a Nyugat-Balkán többi államához, és egy nap saját közös stabilitási, biztonsági, jóléti zónánk része lehet. Egy új fázis indulhat, a kemény munka és komoly reformok fázisa. A szavakat tettek kell, hogy felváltsák, a tartalom, és valóban csak így lehet a kihívásoknak megfelelni a bizottság pedig támogatni fogja Koszovót ebben a munkában. A regionális együttműködési megállapodás a kezdeti nehézségek ellenére segíteni fog az Európai Uniónak is abban, hogy ez a folyamat elmélyüljön. Ezt az üzenetet fogom továbbadni, és Koszovó parlamentjével továbbra is párbeszédet folytatunk közös célkitűzés érdekében, ami az, hogy Koszovót és az egész régiót közelebb hozzuk Európához, és hosszú távra jólétet és boldogságot biztosítsunk a Nyugat-Balkán számára. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a tanács nevében Nikolaj Vammen miniszter úr kap szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt biztos úr! Köszönöm szépen a parlamentben a mai napon folytatott vitát, amely Koszovónak az Európai Uniós integrációs perspektíváiról szól. Köszönöm Lunacsek képviselő asszonynak az elkötelezettségét, a jelentését. Az Európai Unió a koszovói Európai Uniós perspektívák körében nagyon sok kötelezettséget vállalt. Nagyon fontos, hogy az EULEX, amely a helyszínen működik, megfelelően, felelősen járjon el a koszovói vezetőkkel együttműködve. Koszovó nagy kihívások előtt áll, ahogy az itt többektől is elhangzott, de egy ilyen fiatal országnak bizonyos előfeltételekkel kell rendelkeznie ezeknek a kihívásoknak a teljesítéséhez. Nagyon nagy utat tettek meg a megfelelő infrastruktúra kialakításában, de az Európai Unióba vezető út még egy kemény, hosszú út. Megfelelő előrelépéseket kell tenni. A Szerbiának megadott, közelmúltban megadott tagjelölti státusz megmutatja, hogy azok, akik elvégzik a házi feladatukat, azok számíthatnak a támogatásunkra. Ez a nyugat-balkáni többi ország számára is motivációs forrást jelenthet tehát. A mai vita a reform kérdése körül forgott. A legfontosabb problémákat engedjék meg, hogy én is összefoglaljam a politikai kritériumok teljesítése területén még korlátozottak voltak az előrelépések, és a korrupció leküzdése területén is korlátozott fejleményekkel számolhatunk. Ez egy igazi probléma Koszovóban. Talán nagyobb előrelépést is tehetett volna az ország. Hogyha bizonyos témákat eh, kiragadnak a szövegösszefüggésből, az sem jó, hogyha nem megfelelő az igazságszolgáltatás, és nem lépnek föl a szervezet bűnözés ellen, és nem élnek megfelelő hatékony jogszabályozással az igazságszolgáltatás területén, az sem fogadható el. Fontos, hogy a szervezet bűnözés ellen határokon átívelően a, a szomszédos országokkal együttműködve lépjenek fel. Tehát igazi reformra van szükség a koszovói jogrendszernek a reformja területén, ebben aktívan segíteni fogunk. A gazdaság területén pedig strukturális változásokra van szükség, amelyek segítik a jól működő piacgazdaság felé való fejlődését az országnak. Itt is még hosszú utat kell Koszovónak megtennie. Európai Uniónak természetesen az a kötelezettség, hogy támogassa Európa legfiatalabb országát, hogy tényleg előre jussanak a reform folyamatok, és közeledhessen az ország az európai közösséghez. A koszovóiak kötelezettséget váltak, támogatják a kormányukat az EU-val folytatandó párbeszédben, és a Belgráddal folytatott párbeszédben is átélhettük azt, hogy a legnehezebb körülmények között is előrelépést akarnak. Fontos, hogy ezt a kurzust folytassák, és reméljük, hogy a pristinai kormány pragmatikus megoldásokhoz fog nyúlni, és továbbra is erőfeszítéseket tesz. Annak érdekében, hogy inkluzív, hosszú távú eh, célkitűzésekkel szolgálja az ország javát. A Dán elnökség előirányozza az Európai Parlamenttel való további szoros együttműködést és a bizottsága való együttműködést ezen a téren. Köszönöm szépen! Grazie! Köszönöm szépen! tájékoztatok mindenkit, hogy megkaptam az állásfoglalási javaslatot, a vitát lezárom. A szavazás erről holnap következik 11 óra 30 perc.